La seduta. Folytatjuk az ülést. Bejelentem a második szavazás eredményét. 704-en szavaztak. Fehér vagy érvénytelen szavazat 37-es. 667 érvényes szavazatot adtak le. A szükséges abszolút többség az 334 szavazat. A jelöltek a következő szavazatokat érték el. Keller képviselő 119 szavazat. Régo képviselő 43 szavazat. Szászóli képviselő, 345 szavazat. Zaradil képviselő 160 szavazatot kapott. L'onorevole Sassoli képviselő úr elérte a leadott szavazatok, érvényes szavazatok abszolút többségét. L'onorevole Sassoli. Szászoli képviselő úr, az Európai Parlament új elnöke. Gratulálok a megválasztásáért, és minden jót kívánok neki a mandátum során, és kérem, hogy vegye át az Európai Parlament elnöki tisztét. Hm. képviselők, kollégák, kedves barátaim, az intézmények képviselői, kormányok képviselői, az adminisztrációs alkalmazottak, mindannyian megértik, hogy mennyire fontos ez a pillanat számomra. Az Európai Parlament elnöke lettem, önök azt a döntést hozták, hogy én képviseljem azt az európai intézményt, amely a közvetlenül az állampolgárok választása alapján áll fel, hogy megvédjem a jogokat, hogy teljesítsem a kötelezettségeinket. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy a szolidaritást szeretnénk tovább erősíteni. Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak Antonio Tajani elnök úrnak az általa végzett munkáért az elkötelezettségért, azért, hogy ezt az intézményt lelkesen vezette. Szeretném üdvözölni a képviselőket, szeretném üdvözölni azokat a női képviselőket, akik most 40%-át képviselik az összes képviselőnek. Ez egy jó eredmény, de mi még többet szeretnénk. intenzív választási kampányt követően megkezdődik egy újabb mandátum. Nagyon nagy a felelősségünk, senki nem lehet elégedett azzal, hogy a meglévő eredményeket tovább viszük. Ezt mutatják a választási eredmények is, ezt mutatja a parlament összetétele is fontos változások zajlanak. Fiatalok munkanélkülisége, klímaváltozás, digitális forradalom, új világszintű egyensúlyok, csak hogy néhányat említsek a nagy kérdések közül. És ahhoz, hogy ezeket a kérdéseket kezelni tudjuk, új elképzelésekre van szükség. Bölcseknek kell, hogy legyünk, és határozottaknak az alapító atyák eszméit kell követnünk. Ők meg tudták azt tenni, hogy a háborús körülményeket félretették, félretették a háborús során kialakult ellentéteket, és a békét, a demokráciát, a jogokat, a fejlődést és az egyenjogúságot össze tudták egyeztetni. Ezekben a hónapokban túl sokan számoltak azzal, hogy ez az európai projekt nem lesz sikeres megerősödtek a konfliktusok, a megosztottság. A történelmünknek ez egy szomorú emléke lesz. Ugyanakkor az állampolgárok úgy döntöttek, hogy igenis hisznek ebben a különleges építkezésben, hiszen csak így tudunk választ adni a globális kihívásokra, az előttünk álló kihívásokra. Erősek kell, hogy legyünk, meg kell, hogy erősítsük az integrációs folyamatot, meg kell, hogy változtassuk az uniót azért, hogy választ tudjon adni határozottan az állampolgárok elvárásaira, hogy valós választokat tudjunk adni az aggájaikra, az egyre inkább terjedő elkeseredettségre. Meg kell, hogy védjük az alapító értékeket, a szabadság, a méltóság, a szolidaritás. Ezeket az értékeket napról napra képviselnünk kell az Európai Unión belül és az Európai Unión kívül is. Tisztelt kollégák, gyakrabban kell, hogy arra gondoljunk, hogy milyen a világunk, amelyben élünk, és hogy milyen szabadságjogokat élvezünk. Mondjuk ki mi, mivel keleten, nyugaton, délen mások nehezen ismerik el, hogy nagyon sok ok miatt vagyunk mások, nem jobbak, mások. És mi európaiak büszkék vagyunk erre, hogy különbözőek vagyunk. Mindenki számára egyetem kell, hogy legyen, hogy Európában egy kormány sem gyilkolhat, és ez nem egy banális dolog, és senki nem szüntetheti meg azt, hogy az emberi méltóság legyen, az emberi érvényesülés legyen a politikánknak a mércéje. Senki nem érheti el azt, hogy az ellenzék ne szólalhasson meg, hiszen a demokrácia, a szabad döntés, a szabad választás az értékeink alapja. Senkit nem lehet elítélni a vallási hitéért, a politikai, filozófiai elképzeléseiért, és a fiatalok nálunk utazhatnak, tanulhatnak, szerethetnek korlátozás nélkül. És egy európai sem szabad megalázni, nem szabad kirekeszteni a szexuális orientációja miatt. Az európai területen más módon, de mégis a szociális védelem az identitásunk része. A gazdasági, a szociális gazdasági modellünket meg kell erősíteni. A gazdasági szabályainkat úgy kell igazítanunk, hogy a növekedést, a szociális védelmet, a környezet tiszteletben tartását összeegyeztethessük a növekedéssel a, föl kell számolnunk a szegénységet, jövőt kell biztosítanunk, garantálnunk a fiatalok számára. Fenntartható folyamatokat kell, hogy me- megindítsunk azért, hogy a konvergenciát erősítsük a régiók és a területek között. A digitális forradalom megváltoztatja az élestílusunkat, a gyártási, fogyasztási módjok, módokat. Szabályokra van szükségünk, amelyek összetudják egyeztetni a technológiai fejlődést, a vállalkozás fejlődést, a munkavállalók védelmét, a személyek védelmét. A klímaváltozás hatalmas kockázatokat jelent, ez most már egyértelmű befektetésekre van szükség, tiszta technológiákra van szükség, azért, hogy választ adjunk annak a több millió fiatalnak, akik kimentek az utcára, és akik ide a parlamentbe is eljöttek azért, hogy emlékeztessenek minket arra, hogy nincsen egy másik planéta. Azért kell, hogy dolgozzunk, hogy minél erősebb legyen a nemek közötti egyenjogúság. Egyre nagyobb szerepet kell biztosítanunk a nők számára, a gazdaság, a politika, a szociális élet vezető posztjain. Hölgyeim és uraim, ez a mi névjegyünk, egy olyan világban, ahol nincsenek szabályok, ahol meg kell találni a szabályokat, és mi segíteni akarunk abban, hogy ezek a szabályok kialakuljanak. De mindez nem véletlenül alakult így. Az Európai Unió nem a történelem véletlen alakulása miatt született meg. Egy olyan férfinak vagyok a gyermeke, aki 20 évig európaiak ellen harcolt, és egy olyan asszonynak vagyok a gyermeke, aki szintén 20 éves korában ott hagyta a családját, és más családnál talált menedéket. Tudom, hogy ez hasonló nagyon sok más európai család történetéhez. És azt is tudom, hogyha a saját hátterünket, a saját történelmünket egy pohár sör mellett elmeséljük, akkor soha nem fogjuk azt mondani, hogy mi a történelmi véletlenek szülöttjei vagyunk. A történelmünk fájdalommal teli, a normand partokon nagyon sok fiatal brit vesztette az életét, a, csak a szabadságvágy miatt. Sofian Schöll, aki a Varsói gettóban az igazságtalanságok miatt lépett fel. A keleti országokban a, gondoljunk a tankokra, gondoljunk a testvériség védelmére, gondoljunk arra, hogy az erkölcsi kötelezettségünk az, hogy nem szabad lemondanunk az emberiességünkről, és nem lehet hivatkozni a kötelességtudatra, vagy a kötelességekre. Azoknak vagyunk a gyermekei és az unokai, unokai, akik megtanulták a megoldást, a nacionalizmus megmérgezte a történelmünket. Ha európaiak vagyunk, Azért is vagyunk európaiak, mert mindannyian szeretjük a saját országunkat. De a nacionalizmus, ami ideológiává válik, vírusként terjed, és destruktív konfliktusokhoz vezethet. Tisztelt kollégák, vízióra van szükségünk, ehhez van szükség a politikára. Európai pártokra van szükség, amelyek képesek, hogy oszlopai legyenek a demokráciánknak. Új eszközt kell biztosítani a számukra, a jelenlegi eszközök nem elégségesek. A jelen mandátum meg kell, hogy erősítse az eljárásokat azért, hogy az Európai Parlament főszereplője legyen egy teljes európai demokratikus életnek. De nem a nullából kell, hogy kiinduljunk, nem a nulla az indulási pont. Európa alapját az intézmények képzik nem tökéletesek ezek, meg kell reformálni ezeket, ennek ellenére ezek az intézmények biztosították számunkra a függetlenséget, a szabadságot. Az intézményeink segítségével tudunk választ adni mindazoknak, akik meg akarnak minket osztani. Mondjuk ki ma a mandátum elején, hogy a parlament garantálni fogja az európai állampolgárok függetlenségét, és csak ők dönthetnek a saját sorsukról helyettük senki, mi helyettünk is senki más nem dönthet. Ebben a teremben sok nagy tapasztalattal rendelkező kolléga ül, és nagyon sok olyan képviselő is ül, akinek ez az első mandátuma. Őket szeretném most külön üdvözölni. Az önéletrajzok közül nagyon sokat elolvastam, és úgy gondolom, hogy nagyon pozitív ez a jelenlét. 63 százalék a képviselők közül az első mandátumukat töltik itt. Közülük sokan szociális tevékenységet végeztek, nagyon felkészültek, rendkívüli a szakmai felkészültségük, és nagyon sokan az emberek jogainak a védelmében is tevékenykedtek. Ez egy olyan terület, ahol Európát javítani kell. Új jelenségekkel is meg kell, hogy küzdjünk. A migráció, a kormányok között nagyon sok az ellentét. Bármi történik, soha nem vagyunk felkészültek, és mindig nulláról kell kezdenünk mindent. Az Európai, Európai Tanács képviselőihez szólok most. Az Európai Parlament úgy gondolja, hogy a Dublini rendszer reformjára most már mindenképpen szükség van. Az előző mandátum során a parlament nagy többséggel elfogadta ezt. Nagyon nagy többséggel elfogadta ezt. Kötelezettségük ez az európai polgárokkal szemben, akik több szolidaritást kérnek az tagállamok között de kötelezettségük ez a szegény emberekkel szemben is, mert a humanitást kell, hogy biztosítsunk a számunkra. Tisztelt tanácsi képviselők, nagyon sok döntési lehetőség van az önök kezében. A nem halaszthatják el a döntéseket most már. Az állampolgárok folyamatosan kérik eh, minden egy eh, sürgősségi helyzetben, hogy hol van Európa, mit tesz Európa. Ez egy eh, teszt lesz, mert nagyon erős az egoizmus, a lustaság, legalábbis eddig ezt láttuk. A parlament, a tanács és a bizottság meg kell, hogy értse, hogy bátrabban kell, hogy választ adjon a fiatalok kérdéseire, amikor hangosan mondják azt, hogy föl kell ébrednünk, meg kell, hogy mentsük a planétát. Most ő hozzájuk fordulok. Ez a parlament most megkezdi a tevékenységét, legyen ez számukra a referenciapont. Segítsenek nekünk, segítsenek abban, hogy mi is bátrabbak lehessünk, hogy a változásokra megfelelően tudjunk reagálni. A tanácsnak, a soros elnökségnek szeretném mondani, hogy maximálisan együtt fogunk velük működni. És ugyanezt mondom a bizottság számára is. Mindenképpen újra kell gondolnunk a feladatainkat, és az Európai Tanács elnökén keresztül szeretném a képviselők nevében az állam és kormányfőket is üdvözölni. 28 országról van szó, ő miattuk nagy az Európai Unió. 28 államról van szó, a legnagyobbtól a legkisebbig, amelyek a világon egyedülálló kincseket védenek. Mindannyian messziről érkeznek, mindannyiuknak megvan a saját kultúrája, nyelve, művészete, a gyönyörű vidéki területei, a költészete. Ezek rendkívül fontosak, és ez képezi a mi nagy kincsünket, a mi nagy örökségünket, azt az örökséget, amit mindannyian tiszteletben kell, hogy tartsunk. Amikor az önök nevében majd meglátogatom ezeket az államokat, akkor a zászló és a himnusz hallgatása közben tiszteletemet fogom biztosítani a parlament részéről is ezen államok számára. Végül pedig szeretném üdvözölni a brit képviselőket is, bármit is gondoljanak a Brexitről. Számunkra Párizs, Madrid, Berlin, Róma távol kerül Londontól, ez fájdalmas. Igen, tudják ezt. Tiszteletben tartjuk a brit állampolgárok döntését. Az európaiak számára ez egy olyan politikai lépés, amit észszerűen tovább kell vinni a párbeszéd és a barátság alapján, és tiszteletben tartva a szabályokat és a kölcsönös kötelezettségeket. Szeretném üdvözölni az Állama képviselőit is, akik kérték, hogy csatlakozhassanak az Európai Unióhoz. Az ő ők a saját döntésük alapján indultak el ezen az úton. Mindannyian tudják, hogy megéri az Európai Unió részévé válni. A csatlakozási folyamatok folytatódnak, a parlament ők alkalommal kimondta, hogy elégedett az eddig elért eredményekkel. És végül pedig az adminisztrációt is szeretném üdvözölni, az Európai Parlament dolgozóit. Az elmúlt mandátum során az volt a célunk, hogy az Európai Parlament a demokrácia, az európai demokrácia házává váljon. Ehhez reformokra, átláthatóságra, innovációra van szükségünk. Sok eredmény sikerült elérni, különösen a költségvetés tekintetében, de ez a mandátum még nagyobb előrelépés kell, hogy hozzon mindehhez erősíteni, meg kell erősíteni a párbeszédet a parlamenti képviselők és az adminisztráció között. Erre is oda fogok figyelni. Tisztelt kollégák! Európának nagyon sok a mondani valója, hogyha közösen meg tudjuk fogalmazni ezt a mondani valót, hogyha politikai harcot az állampolgárok szolgálatába tudjuk állítani. Hogyha a parlament meghallgatja az állampolgárok kívánságait, félelmeit, haragjait is, de főleg a szükségleteiket. Biztos vagyok abban, hogy mindannyian a maximális erőbe befektetésre fognak dolgozni azon, hogy Európa jobb legyen. Ez a jobb Európa velünk, önökkel tud megszületni, hogyha a szívünket, lelkünket adjuk ehhez a munkához. Köszönöm. Köszönöm szépen, és akkor kezdjük meg a munkát rögtön. Hogyha a frakció elnökök szeretnének valamit mondani, akkor most erre meg van a lehetőségük. Honorévo... Igen, tisztelt elnök úr, a Európai Néppárt a keresztény demokraták nevében szeretnék gratulálni. Szoros együttműködést kínálok fel, és hogy az, amit elmondott, az töltsük meg élete. 201 millió ember vett részt az európai választásokon. Ez egy nagy demokratikus ünnep volt ez, amit ünnepeltünk, és ez egy mandátum, amit kaptunk keresztény demokrataként. Ez a bázisa, az alapja, hogy tovább dolgozzunk a kontinens polgárai érdekében. Nagy felelősséget vállalt a következő két és fél évre. Szerencsés kezet kívánunk önnek, és egy erős európai parlament áll az ön oldalán. Gratulálni szeretnék még egyszer. Weber. Köszönöm szépen, Weber képviselő. García Pérez képviselő, irány Köszönöm, elnök úr. A Szocialista és a Demokrata frakció nevében először is szeretnék gratulálni Szaszoli elnök úrnak ezért az új feladatért, és nagy büszkeség egy parlamenti képviselő számára, hogyha elláthatja az elnöki feladatokat, hiszen itt az állampolgárok által megválasztott intézményről van szó. Azokat a nőket és férfiakat képviseljük itt, akik több jobb Európát kívánnak. A kezünkben van az a lehetőség, hogy választ adjunk az európai polgárok elvárásainak, mert reményt szeretnének látni újra az európai építkezés mentén, Öt év munka áll előttünk, az európai parlamenti képviselők együtt kell, hogy dolgozzunk azért, hogy megerősödjön ez az építkezés, hogy az Európa az állampolgárok, a jogok, az értékek, az egyenlőség, az igazság Európájával váljon a kezünkben van az, hogy ezeket a célokat elérjük. Ennek az alapja az együttműködés, a szocialista és demokrata frakció mindenképpen együtt fog ebben működni. Sok szerencsét kívánok önnek, és sok, sok szerencsét kívánok az európai célok eléréséhez. Köszönöm, elnök asszony, Garcia Perez asszony, Solosz elnök úr, a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt szeretnék gratulálni önnek. Bízom abban, hogy kiváló együttműködés alakult ki, alakul ki közöttünk, ahogy ez megmutatkozott az első tárgyalások során is. Az európai választások részvételi aránya rámutatott arra, hogy a projektben továbbra is bíznak az európai polgárok, és a mostani választási ciklusnak a megújulás szellemében kell haladnia. Az elmúlt tagokban olyan tárgyalásokat láttunk a tanácsban, amelyek megmutatták, hogy mindent pragmatikusan kell látnunk. Ez a megújulás minden bizonyal nem a tanástól érkezik, és nem az Európai Bizottságtól minden bizonyal. Hogyha az Európai Parlament nem áll ennek a megújulásnak a központjában, akkor senki sem fogja ezt megtenni. Mi vagyunk a képviselő az európai polgároknak, a változás érdekében kell lépnünk a Renew Europe frakcióban egy partnerre számíthat, felajánljuk a partnerségünket, mint mindenkinek, aki pro-európai megközelítést alkalmaz, e, Európa jövője érdekében. És erre lesz egy konferencia, amelyek keretében megbeszélhetjük, hogyan tudjuk előrelendíteni Európát. Egy olyan Európát akarunk kialakítani, ahol biztosítani tudjuk, hogy nem hátsó szobákban állapodnak, megkötnek alkokat, hanem a polgárok beleszólást kapnak ebbe élvezni fogja mi támogatásunkat egy ilyen projekthez. Igen, ez a tervünk, kedves kolléga. Igen, ezt szeretnénk. Ez közösen fog sikerülni. Ugyanis gondoskodni kell arról, hogy amit itt az Európai Parlamentben mondunk, az meg is történjen. A Renew Europe, az Európa megújul mozgalom partnerként áll rendelkezésre. Köszönöm, Csalasz elnök úr. Keller képviselőasszony. Um, thank you, President. Köszönöm szépen, elnök úr, amit elmondott, és gratulálok megválasztásához. Szeretnénk önnel együttműködni, és jó, hogy kiemelte a parlament szerepét a parlamentben régóta azon dolgozunk, hogy a parlament jogkörei kibővüljenek, és a polgárokhoz közelebb kerüljön a parlament. Most ezt mindannyian tudjuk, egy kicsit lábbal tiporták, de nem adjuk fel ezt a harcot, és újra elkezdjük ezt a folyamatot, hogy közvetlenebbé tegyük az európai demokráciát. Ez a feladatunk, ebben látom a feladatunkat, és abban, hogy hogy a jövőben az Európai Bizottság elnökét közvetlenül választhassák a polgárok. Ez persze az Európai Parlamentnek is meg kell erősödnie, mert ki, hanem mi ö, vihetjük ezt az ügyet előbb, előbb és ki az, aki ö, átláthatóbb, mint mi. Elnök úr, ne felejtse, hogy az előző időszakban létrehoztunk egy jogszabályt, a szexuális zaklatással szemben. Sajnos itt a parlamenten belül is történtek zaklatási esetek, ezért előre szeretném ön figyelmét felhívni arra, hogy ez a betű nem maradjon halott betű a papíron, hanem tegyen valamit a parlamenten belüli zaklatási ügyekben, és akadályozza meg őket. Egy képviselőtársunk ma nem tud itt lenni, mert tagállama nem javasolta őt erre a posztra, noha indult, indították, és szeretném önt felkérni arra, hogy ezt az ügyet vizsgáltassa ki, és Joriel Juncker a ügyében tegyen valamit. Köszönöm szépen, Keller asszony. Jenny képviselő úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Ezzel a megbizatással önnek a, az a megbecsülésben részesült, hogy vezesse ezt az intézményt egy nagyon nehéz időszakban. Egy olyan időszakban, amikor az európai intézmények és az állampolgárok között a legnagyobb a távolság, mert nem tudtuk megértetni az európai polgárokkal, hogy az intézmény valójában közel van azok önök ő hozzájuk. Nagyra értékeltem azokat a szavakat, amelyeket a bemutatkozásakor, illetve a mostani beszédében is elmondott. Néhány elképzelésével teljesen egyetértek. Arról beszélt, hogy próbáljuk azt elérni, hogy a parlament legyen az Európai Demokrácia háza. Beszélt a kisebbségek jogairól, beszélt a, arról, hogy tiszteletben kell tartani az eltérő elképzeléseket. Ezekkel mind egyet tudunk érteni, és a identitás és demokrácia frakció ezekkel egyetért. Ugyanakkor néhány nappal ezelőtt ön azt mondta, hogy kordon szanitára van szükség, amivel meg lehetne előzni azt, hogy bizonyos pártok, bizonyos parlamenti frakciók hozzáférjenek megbizatásokhoz. Olyan megbizatásokhoz, amelyek a demokratikus képviseleti elvek alapján ehhez, ezeknek a frakcióknak, partoknak is joga lenne. Én úgy gondolom, és azt remélem, hogy amit ön elmondott, az majd a tényekben is be fog bizonyosodni. Hogyha valóban azt akarják, hogy a demokrácia háza legyen ez a parlament, ha valóban azt akarják, hogy tiszteletben tartsák az európai polgároknak a szándékait. Több millió szavazatot kapott ez a frakció. Ha valamiben konstruktív megközelítést kívánnak alkalmazni, akkor támogassák a mi jelöltjeinket is. Ilyen a kisebbségeknek is megvan a joga arra, hogy ők is megkapják a képviseleti lehetőségeket, és elmondják a véleményüket. Minden jót kívánok önnek, és remélem, hogy a szavait tények fogják követni, mert egyébként nem beszélhetünk demokratikus intézményről, nem beszélhetünk egy olyan intézményről, amely elfogadja, tiszteletben tartja az eltérő véleményeket, véleményt, és nem tudunk beszélni egy olyan intézményről, ami közel áll azokhoz a változásokhoz, amelyeket az európai állampolgárok kértek. Köszönöm, Czáni képviselő, Le Dupont képviselő, Fitta képviselő. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék társulni a konzervatív és reformista frakció nevében ahhoz, hogy önnek jó munkát kívánunk. Ismerjük egymást, ismerem önt, úgyhogy mindenképpen el tudom mondani, hogy ön, az ön munkája mindig pozitív. Természetesen politikai szinten eltérőek a véleményünk, és ez a szavazásban is meglátszott. A mi pozíciónk egyértelmű. Mi nagyon sok kérdésben más gondolunk, nagyon sok témában ugye konfrontálódtunk itt a parlamentben. Nagyon fontos számunkra, hogy a parlament valóban főszerepet kapjon újra a nagy kérdések tekintetében és a módszer az legyen más. Térjünk el attól a módszertől, ami korábban működött, megállapodások, háttérmegállapodások. Mi azon fogunk dolgozni, hogy ez ne fordulhasson többet elé. És azért fogunk dolgozni, hogy valóban megváltozhasson a parlament szervezeti, döntési szempontból, és hogy erős, látható intézmény legyen a tagállamok számára is. Nagy kérdésekkel kell foglalkoznunk, ön ezeket említette. Mi ehhez a munkához hozzá fogunk járulni, de a mi hozzájárulásunk célja mindenképpen az lesz, hogy a pozíciók újra egyensúlyba kerüljenek, és hogy a jelenlegi kialakulás, a jelenlegi arányok megváltozhassanak itt Európában. Minden jót és jó munkát kívánok, elnök úr. Sildeman képviselő, öné a szó. Dank Köszönöm szépen, elnök úr. Részünkről is gratulálunk megválasztásához. Ön több nagy politikai projektről beszélt, és ezek többségével mi is egyetértünk a szociális jogok erősítésével, a Dublini Unió erősítésével, az munkavállalók jogainak erősítésével, és azzal is, hogy demokratikusabb alapokra kell építeni Európát. De ez egyben önfelé egy feladat is és egy kívánság a részünkről, hogy tegye átláthatóbbá a parlamenten belüli munkát, és a kisebb frakció demokratikus jogainak is eh, eh, szerezzen érvényt. Ennek a jegyében kívánunk önnel együttműködni, és remélem, hogy ez az együttműködés sikeres, sikeres lesz. Mi az Európai Unió elkötelezett hívei vagyunk, mint ahogy a demokrácia hívei is. Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani az összes frakcióvezetőnek, a felszólalásért. És most a következő feladatunk, hogy megalakuljanak, megalakítsuk a frakciókat. A közlemény szerint a következő frakciók alakultak ki. Néppárti frakció 182 képviselővel, Progresszív Szövetség Szociális, Szocialista és Demokrata frakció 154 képviselő, Renew Europe frakció 108 képviselő, zöld frakció 74 képviselő, identitási demokrácia frakció 73 képviselő, konzervatív európai reformisták frakciója 62 képviselő, az egységes baloldali csoport 48 képviselő és 57 olyan független képviselő is van. A 33-as cikk 5-ös bekezdés alapján a jegyzőkönyvbe beírjuk a jelenlegi ülés jegyzőkönyvébe ezeket az adatokat. Akkor a napi rendet az elnökség június 30-án fogadta el a 187-es cikk alapján. Napirendet kiosztottuk, közlöm, hogy semmilyen napirend módosítási kérelmet nem kaptunk. A napirendet elfogadottnak tekintjük. Most átérünk egy, az első szavazásra. Az állandó bizottságok számszerű összetételéről van szó. A javaslatot mindenki ismeri, készfeltatásra szavazzunk. Ki támogatja, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. És most a következő feladatunk az alelnökök megválasztása. Európai Parlament alelnökeit választjuk meg. A jelöltállítás határideje a mai napon 14 óra 35 perc szavazásra 15 óra 45 perckor kerül sor. A főtitkárnak kell leadni a jelöléseket a 101-es irodában, a Louis Weiss teremben vagy épületben. Az ülés most fölfüggesztem, és 15 órakor folytatjuk az ülésünket. 15 óra 45-kor folytatjuk az ülésünket. Köszönöm.